A következő napirendi pont az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek és a bizottság alelnökének nyilatkozata az egyiptomi helyzetről. Mielőtt átadnám a szót Mogherini asszonynak, szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy nem fogunk kékkártyás kérdéseket elfogadni, és nem lesznek spontán hozzászólások. Parancsoljon Mogherini asszony! Az egyiptomi helyzetről Ez egy szimbolikus pillanat. Ha visszatekintünk, pontosan négy évvel ezelőtt volt a január 25-i forradalom kezdetének helye. Az emberek az utcára vonultak a társadalmi igazságosságért, és azért, hogy társadalmi és gazdasági jogaikat tartsák tiszteletben. És ezek az emberek támogatták ezeket a demokratikus követeléseket. Ma, négy évvel később Egyiptom még mindig politikai átalakulásban van. Még mindig tartanak az átalakulások, a parlamenti választások március végén lesznek majd, és az előzetes tervből két lépést sikerült megvalósítani, létrejött egy alkotmány, és választottak egy új elnököt. Mindkét lépést felügyelte az Európai Unió, az elnökválasztás révén egy misszió utazott Egyiptomba májusban. Most szeretnénk látni azt, hogy a misszió által megfogalmazott javaslatokat megvalósítják, különösen a parlamenti választások alatt. Úgy döntöttünk, hogy nem küldünk egy teljes megfigyelő missziót, hanem egy szűkebb körű missziót indítunk a választási folyamat megfigyelésére, a választási kampány, illetve a politikai környezet megfigyelésére. És az ebből a misszióból származó beszámoló olyan információkat fog szolgáltatni, amelyekre nagy szükségünk van. A demokrácia túlmutat a választásokon, ezt mindannyian tudjuk. A parlament kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy legitim módon megválasztott parlament foglalkozzon a legfontosabb témákkal, például a civil szervezetekre vonatkozó törvényel, illetve hogy az új törvények megfeleljenek az alkotmánynak. A parlamenti választások fontos lépést jelentenek a széleskörű politikai bevonódás felé vezető úton is, ugyanis a, a biztonságot és a gazdasági reformokat csak így fogja elfogadni majd az egész társadalom. A politikai elkötelezettség és párbeszéd a radikalizáció esélyt is csökkenti. A kihívás egyértelműen az, hogy a, ezen a térségen túlra is kezd elterjedni a bizonytalan helyzet. Mindig támaszkodtunk Egyiptomra a terrorizmus elleni küzdelemben. Az erőszak számára nincs hely Egyiptomban. Most arra számítunk, hogy a terrorizmusról és a biztonságról egy párbeszédet folytassunk. És hadd tegyem hozzá, hogy nem csak Egyiptomnak, hanem az Európai Uniónak is érdekében áll ez. A kényes helyzetet látva a teljes térségben üdvözöljük, hogy Egyiptom ismét fontos szerepet vállal. Különösen az volt fontos, amit nyáron tettek az egyiptomiak az izraeli és palesztin felek közötti megbeszélésben segítettek, és Kairóban ősszel volt egy ezzel kapcsolatos találkozó. Egyiptom a külpolitikai porondon is egyre fontosabb szereplővé válik az arab államokkal, az Afrikai Unióval és a szubszaharai övezetben lévő államokkal kapcsolatban, különösen a Nílus vízével kapcsolatos ügyekben és Szudánnal kapcsolatban. Azonban számos veszély fenyegeti a biztonságot, és Egyiptomnak néhány különösen nehéz kérdéssel kell megbirkóznia. Tettek már egyes lépéseket a hatóságok a helyes irányokba, Például a támogatásokat csökkentették, és a Suezi csatornán új infrastruktúrális projekteket indítottak. És továbbra is támogatni fogjuk Egyiptomot abban, hogy a társadalmi és gazdasági reformjait meg tudja valósítani. És március után is támogatni fogjuk a haladást ezeken a területeken, és igyekszünk segíteni abban, hogy a legkiszolgáltatottabbak életkörülményei javuljanak. Ezek a kihívások, illetve a folyamatos politikai átalakulás nem teheti lehetővé azt, hogy meghátráljunk az emberi jogokkal kapcsolatban. Egyiptomnak kezelnie kell az emberi jogokkal kapcsolatos problémákat, például a gyülekezés és szólásszabadsága kapcsolatban. A szólásszabadságról szóló jelentésben, amelyet önök tavaly júliusban készítettek, ezek a kérdések már megjelentek, és tavaly decemberben egy újabb bírósági ítélet született 188 alperes ellen. Továbbra is felszólítjuk az igazságügyi szerveket, hogy tartsák be az eljárási szabályokat. Ugyanis az igazságszolgáltatás az állam működése és a belévetett bizalom szempontjából is nagyon fontos és a nyilatkozatainkban is szoktuk ezt emlegetni, de az elszámoltathatóság hiánya is aggodalomra ad okot. A politikai ellenzék és aktivisták gyakran nagyon súlyos büntetéseket kapnak, sokan katonai bíróság elé kerülnek, és Mindennek az oka a meglévő civil szervezetről szóló törvény, ami nem felel meg az alkotmánynak. Továbbra is igyekszünk ezekre a kérdésekre sort keríteni, amikor egyiptomi kollégáinkkal beszélünk. Stavros Lovinidis, aki szintén az önök kollégája volt, emberi jogi megbízottként működik, de mind a két látogatása során, amelyet 2014-ben tett, kitért ezekre a kérdésekre. A valódi kérdés nem is az, hogy támogassuk-e Egyiptomot, hiszen kétség sem fér hozzá, hogy továbbra is segítenünk kell, hanem hogy hogyan tudjuk az átalakulást a legjobban megkönnyíteni. Valamennyi déli és keleti szomszédunkkal együtt Egyiptom is része lesz a szomszédsági politikánk újratárgyalásának. És ennek az új dokumentumnak jobban kell tükröznie a valós helyzetet. A bizottsággal és szakértőinkkel együtt eh, továbbra is eh, vizsgáljuk, hogy hogyan eh, valósulnak meg az alkotmányban lefektetettek, illetve a sajtó és a média szabadsága. Egyiptomban gazdasági reformok mellett biztonsági fenyegetettséggel is meg kell birkozni, de a saját céljainkon is dolgozni fogunk Egyiptommal közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alelnök asszony. Préda úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet főképviselőasszony az ön beszámolóját is köszönöm. Először engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek a néppárti frakció álláspontját bemutatva e kérdések kapcsolatban, és azon közös állásfoglalással kapcsolatban, melyet a többi frakcióval is megtárgyaltunk. Nagyon hosszú és részletes szöveg állt össze, mert azért volt erre szükség, mert szeretünk volna mindent megemlíteni és lefedni. 2014. júliusa óta történteket, hiszen akkor fogadtuk el a, a korábbi állásfoglalásunkat. Ez azt jelentette tehát, hogy igen, hosszú szöveg jött létre, és nem teljesen helytálló, talán a számadatok sem, más és más forrásokra támaszkodtunk tudnélik. Ám az is fontos, hogy megfelelő összefüggésbe helyezzük ezt a szöveget. Ki kell fejezzük, hogy szeretnénk tovább erősíteni Egyiptommal a kapcsolatainkat, közös cél a terrorizmus elleni harc és ebben Egyiptom rendkívül fontos partnerünk. Nagyon fontos geopolitikai szerepe is van ennek az országnak, a közelkeleti béke folyamat elősegítése tekintetében. Második nagyon fontos pont, hogy a demokráciába való átmenet segítségünkre számíthat. Tiszteletben kell tartanunk az ország az alapjogokat, alapszabadságjogokat, a jogállamiságot. Ezt az egyiptomi állampolgárok akarják, és a mi érdekünk is. Aztán az alkotmány végrehajtásának mikéntjéről is gondolkoznunk kell. Az alkotmány, az egyiptomi alkotmány immáron egy éve van érvényben. Ez mindenképpen jobb alkotmány, mint a korábbi volt. Ám talán még ennél is fontosabb, hogy a valóságos joggyakorlatban is érvényesüljön az alkotmány rendelkezése érvényesüljenek, és arra sürgetném az egyiptomiakat, hogy végrehajtsák azokat az ajánlásokat, amelyeket a legutóbbi Mário David úr kollégánk által vezetett misszióban fogalmazottak meg. Újabb missziók újabb törvények vannak a jogalkotásban, Egyiptomban, amelyek az NGO-kra, a civil szeretek lehetnek negatív hatással. Tudom, hogy ez nagy ellenmondásokat kelt. Egyiptomban ez a téma. Arra kérném mégis az egyiptomi hatóságokat, hogy körültekintően és nyíltan foglalkozzanak ezekkel a projektekkel, ne a civil szeretek ellen fellépve. Köszönöm szépen, Bosztináru úr. Következik, és arra kérném, hogy tartsa be az időt, mert óriási késésben vagyunk. Úgyhogy kérném az együttműködését. Tisztelt kollégák, emlékeznünk kell erre a napra. A főképviselő több mint 7 órája van itt a parlamentben, így tanúsít tiszteletet a parlament iránt. Ez egy olyan gesztus, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk. Most pedig románra váltok. Egyiptom egy kulcsfontosságú ország az EU számára. Ez már elhangzott, de megint csak hangsúlyoznunk kell, hogy milyen mértékben járult hozzá a béketárgyalásokhoz a gázai övezetben. És azt is el kell ismernünk, hogy a nemzetközi globális fenyegetésekkel szembeni küzdelem terén mit tett Egyiptom. Éppen ezért a parlament számára és az EU számára nagyon fontos ezen baráti ország helyzete. Támogatnunk kell Egyiptomot, hogy továbbra is ezen az úton haladjon. Ugyanígy fontos számunkra az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapvető jogok érvényesülése. Értjük, hogy milyen bonyolult helyzet alakult ki a forradalom után, és a terrorizmus veszélyével is egyetértünk. Főleg a párizsi események után ezt egyértelműen látjuk. Elégedettek vagyunk a modernizáció terén kísérletekkel. Fontos, hogy ezeket továbbra is támogassuk. Mindazok, akik egy jobb világot szeretnénk megteremteni terrorizmus nélkül történtek kísérletek a demokratikus átalakulás támogatása érdekében. A választások során a szabadságot kell biztosítani, és befogadó kell, hogy legyen ez a folyamat. Amint sor került a választásokra, az Európai Parlament együttműködésre kell, hogy törekedjen az egyiptomi parlamenttel, hogy elérjük a céljainkat. Mubarak, Egypt has undergone many képviselő. Egyiptom számos változáson ment keresztül, és politikai zűrzavar uralkodik az országban. Morsi elnök uralma ellen és az általa képviselt irány ellen legitim polgári tiltakozás alakult ki. Ez egy nagyszerű ország, és amióta megtörtént a forradalom, új alkotmányt fogalmaztak meg, és új elnököt választottak, és most a parlamenti választásokra is sor kerül. Ezeket üdvözöljük ugyan, de ez még mindig csak a kezdet, nem pedig a vég. Számos problémát kell még megoldanunk, mielőtt Egyiptom egy pluralista arab demokráciává válhat. Az emberek erre vágynak, és ezt érdemlik. A frakcióm üdvözli a kopt keresztényekkel és más kisebbségekkel kapcsolatos változásokat, és nagyon fontos, hogy ezt a toleranciát más területekre is kiterjesszék. Szólásszabadság, a beszéd szabadsága, a békés tüntetéshez való jog, ezek mind a demokrácia pillérei, és ezeket mind tiszteletben kell, tiszteletben kell tartani és sok polgárt vádoltak meg, vagy vetettek börtönbe azért, mert erőszakmentesen gyakorolták ezeket a jogokat, és ez aggasztó. 2013 óta több mint 14 ezer embert tartóztattak le, és 1400 tiltakozót öltek meg, és ez nagyon aggasztó. A média szabadságára is lesújtottak. Sue Turton az én választókerületemből egy újságíró és őt is kitiltották, nem folytathatja munkáját ebben a térségben. Egyiptomnak az arab világ vezetőivel kell válnia, és egy vezető szereplővé a térségben. Egyiptom is segíthet például a szomszédos Líbiában történő problémák megoldásában, vagy az Észak-Kelet-Afrikában tapasztalható arab fundamentalizmussal szemben. Én üdvözlöm a parlament érdeklődését Egyiptom iránt, és örülök annak, hogy támogatjuk Egyiptomot a demokráciával való átalakulásban. Nagy kihívás ez Egyiptom számára. Köszönöm. Van Bálen Van Bálen képviselő. Köszönöm, elnök Egyiptom maga is tett vállalásokat új alkotmánya révén. Ebben az új alkotmányban, mely jobb, mint az előző volt szerintem, az emberi jogok is megkapták a nekik járó helyet, valamint a nők és férfiak egyenlőségére vonatkozó rendelkezések is benne vannak. Úgyhogy Egyiptom teljesítette azokat a vállalásokat, amelyeket tett. Egyetértek minden előttem szólóval abban is, hogy mi Európai Unió gyanánt azok mellett kell kiálljunk, akik a szabadságért, a demokráciáért állnak ki és harcolnak, és meg kell fogalmazunk aggájainkat a, a, a különleges rendkívüli jogszabályok, törvények felett. Ötten akkor is mondotta, szerintem és Egyiptom el, döntő szerepet játszik az arab világban. Az elnök választásokat követően lesznek a parlamenti választások. Nagyon nagy, nagyon fontos, hogy ezek méltányos, szabad választások legyenek, hiszen ez egy következő mérföldkő lesz az igazi demokrácia építésében. Azon túl, hogy, hogy figyeljük, mit tehetünk, segítsük is Egyiptomot az emberi jogok érvényesítésében, a szomszédság programban is, talán a főképviselő asszony is megvizsgálhatná, milyen eszközöket tudjuk segíteni az emberi jogok érvényesülését. Köszönöm, Matthias képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, a diagnózis hasonló. Egyiptom is egy nehéz szakaszon, egy nehéz időszakon megy keresztül, éppen ezért nem lehet feketén vagy fehéren látni a helyzetet. A fenyegetettséggel mindenki egyetért, ezeket látjuk, hogyan veszélyeztetik a demokratikus jogokat, a szólásszabadságot, vagy az egyesülés jogát Egyiptomban. Ugyanakkor meg kell tanulnunk levonni a múlt eseményeiből a tanulságot, főleg az elmúlt négy év tanulságát. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a közelmúltbeli eseményekből is levonnunk a tanulságot, és az egyik első tanulság az az, hogy ne ö, ö, leckéztessünk meg senkit. Egyiptom nehéz helyzetben van, de az egyiptomi nép kezében van a megoldás. Az Európai Unió támogathatja az országot, és kell is támogatnia közvetítőként, hogyha a két fél erre igényt tart. Közvetítőként a társadalmi békét kell helyreállítani. A parlamenti választások pedig egy pozitív lépést jelentenek, de figyelembe kell vegyük, hogy ezek megszervezése mindenek előtt az egyiptomiak feladata, közösek a céljaink, és az alelnök asszony is említette ezeket. Tudnunk kell, hogy hogyan tudjuk jobban támogatni az országot, és ne avatkozzunk be, mindenképpen meg kell őriznünk az egyiptomi nép jogát, hogy irányítsa sorsát és örülök annak alelnök asszony, hogy ilyen nagy tiszteletet tanúsít a parlament iránt, egyrészt azért, mert ilyen hosszú ideje itt van, és remélhetőleg a bizottság is így viszonyul majd hozzánk, mint ahogyan ön most. Honorable Sargentini. Sargentini képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Négy évvel ezelőtt az egyiptomiak megszabadultak Mubarak diktatúrájától. Akkor ezt támogattuk ebben a házban, attól függetlenül nem végeztünk reflexiót, önreflexiót arról, hogy hogyan lehet, hogy Mubarak olyan sokáig maradt hatalman. Aztán jött Morsi, jöttek a választások, amelyek nem teljesen ö, ö, tisztán ö, és átláthatóan kerültek meg szervezésre, ám Morsi extra jogokat követelt magának, tárgyalásokat folytattunk, extra jogokat követelt magának Morsi, és ezt követett egy katonai pucs. Egyesek ezt támogatták, egyesek tetszett, mások azt mondták, hogy nem, ez nem is pucs, mások azt mondták, ez pucs. Egy katonai rezsim jött létre, ez tény. Én nem mondom azt, hogy a múlt feltétlenül jó volt, azt sem mondom, hogy vissza kéne térni Mubarakhoz, meg azt sem mondom, hogy Morsihoz kéne visszatérni, ám fél évvel ezelőtt más hangon folyt a vita, Egyiptom, az beszélünk, Egyiptom be kell a szerepét a Földtenger térségében, politikai szerepét, társadalmi szerepét és a terrorizmus elleni harcban felléphet mellettünk és a párizsi események kapcsán segíthet bennünket, és fontossággal nő. Ugyanakkor nem félhetünk az egyiptomiak szabadságjogai mellett felszólalni, és nem mondhatjuk azt, hogy Mubarak annak idején nem is volt olyan rossz, mert, mert nyugalmat tartott az országon, és Sisi voltak éppen Mubarak 2.0 új verzió. Nem? Fel kell hívjuk a figyelmet, legyünk elég merészek ahhoz, hogy nem lehet ö, ö, emberi aktivistákkal ellen fellépni, nem jó az, hogyha a, a, el kell meneküljenek a, a, a nagykövetségekre. L'Egitto Castado kolléga. Köszönöm. Ma Egyiptom a tornádó szeme, nagyon sok ország van Egyiptom körül, ahol a demokratikus szabadság, a polgári jogok és más jogok sokkal rosszabb helyzetben vannak, de ne csapjuk be magunkat. Ezek az országok tükröt tartanak elénk, és arra serkentenek, hogy megvizsgáljuk, hogyan állunk mi ebben a tekintetben. És természetesen Palesztin és Izrael között sikerült tűzszünetet elérni, noha ott is nagy volt a vérontás. A vallási toleranciát is érdemes megvizsgálni. Itt talán jobban áll Egyiptom, de nem sokkal. És a következő választásokon egy egészséges megközelítést kell alkalmazni. Hogyha a következő hónapokban nem a jó irányba mennek a dolgok, akkor erőteljesen bírálnunk kell ezért őket, és azonnal cselekednünk kell. Ki kell szabadítanunk azokat az újságírókat, akiket bezártak monsieur le président il y a un islam acclimaté aux nations qui inscrit. elnök úr egy olyan országról beszélünk ahol a e, korán tanításait követik de ahol e, a e, törvényeket felülírhatja a sária. Ez az iszlám harcol ellenünk, és egy ilyen háborúban szükségünk van egy muzulmán szövetségesre. Irakban, Líbiában, Szíriában mindenhol az iszlám kaparintotta meg a hatalmat, és katasztrofálisak voltak az eredmények. Jelentős az iszlamista nyomás. Milyen reakciót várhatunk Franciaországtól Egyiptommal szemben? Emlékeztetnék arra, hogy Egyiptomban több mint 500-an haltak meg az elmúlt 18 hónapban. És az egyik legnagyobb arab országból eh, érkezett az a kérés, hogy az iszlámot szabadítsuk meg az erőszaktól. Eh, nagyon könnyű ebből a kényelmes parlamentből erkölcsökről prédikálni, de szövetségesekre van szükségünk, eh, és át kell hidalni a politikai különbségeket. Nem mindössze egy gyerekes szlogen az, hogy bátor választ várnak tőlünk az emberek. Már régóta olyan döntéseket hozunk, hogy megőrizhetjük civilizációnkat és a békét. Merci, monsieur le président, madame Gabriel kolléganő, köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. Egyiptom nagy szerepet játszott a mediterrán régió stabilizálásában. Öt dologra szeretnék kitérni. Először az alkotmányos rendelkezések létrehozására, különösen az alapjogok területén. Az alapjogokat és elveket nem elég felsorolni, konkrét tettekre van szükség. A választási ígéretek sem bizonyultak elégnek a politikusoknak tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányt. A második a szólásszabadság. Sem a stabilitás, sem a biztonság nem egyeztethető össze egy bebörtönzött újságíróval. Csak úgy lehet pluralista, befogadó és demokratikus társadalom, hogyha a társadalmon belül elindul egy párbeszéd. És ez a párbeszéd teszi majd lehetővé, hogy az egyiptomi társadalom polarizációja enyhüljön. Egy vallásközi párbeszédre van szükség, csökkenteni kell a feszültséget és növelni a pluralizmust. Arra sarkalnám Egyiptomot és az Európai Uniót is, hogy a vallási tolerancia irányába munkálkodjon. Harmadszor a nők szerepe. Nem lehet csupán részben megadni a jogokat, a nőknek is jogokat kell adni, küzdeni kell az ellenük elkövetett erőszak ellen, és be kell őket vonni a politikai döntéshozatalba. És itt is konkrét kezdeményezésekre van szükség, amelyek eredményeket hoznak, és amelyekben a férfiak is részt vesznek. Az uniónak itt is szerepet kell vállalnia. Végül pedig az emberkereskedelem. Ez egy rendkívül súlyos kihívás, és itt is lehetne jobb a mi bevonódásunk. Vannak már eszközeink, ezeket kellene működő képessé tenni. Sok a kihívás, és ennek megfelelően kell támogatnunk Egyiptomot, megerősíteni a demokratikus struktúrákat és a társadalmat, amely nélkül nem stabilizálódhat tartósan az ország. Köszönöm. Howitt képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Egyiptom valóban egy fontos partnere az Európai Uniónak, de ez az állásfoglalás bíráló hangnemű, és azt akarjuk, hogy a bírálatainkat meghallgassák, ugyanis az országban több mint több tízezer embert vettek őrizetbe, szabotás és terrorizmus vágyával. Ez pedig nem egy hiteles megközelítése a jogállamiságnak, és ugyanígy az egyiptomi képviselő azt mondta, hogy visszaállítják a halálbüntetést, halálbüntetést több ezer személyre mondtak ki idén. Nem arról van szó, hogy ellenőriz, hogy, hogy egyetértünk vagy nem értünk egyet a korábbi elnökkel, hanem teljes mértékben ellenezzük az ilyen büntetéseket az önkényes őrizetbevételeket is. Az Egyiptom, Egyiptomnak meg kellene őriznie a nemzetközi hírnevét. Az országon kívül senki sem hiszi azt, hogy az újságírók bűnöket követtek volna el. Éppen ezért az újbóli eljárások helyett szabadlábra kellene helyezni őket és több homoszexuális szemét is bíróság elé állítottak. A szexuális jogokat is tiszteletben kell tartani, lévén azok emberi jogok. Végezetül pedig a civil szervezetek státuszát is vissza kell állítani, és biztosítani kell, hogy a nemzetközi donorok megfelelően biztosíthassák a gondolatok szabad áramlását, hogy az egyiptomi nép szabadon választhasson a partnerség, partnerséget kell, hogy jelentsen. Honorevole Desmaker. Desmaker képviselő szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Haut úr, a számból vette ki a szavakat. Három volt kollégám, az Al Jazeera újságíró, még mindig börtönben ül Egyiptomban. Én volt újságíró vagyok, és újra és újra elismétlem, ha kell. Az újságírókat nem lehet börtönbe zárni, ők elvégez, el kell végezzék a munkájukat, haza kell őket engedni. Punktum az, a szabadságjogok megsorbítása és a civil szervezetek korlátozása, a külföldi támogatás átvételének tiltása elítélhető. A katonai bíróságok ítélhetnek el civil állampolgárokat. Ezt legitimálják azzal, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harc keretében történik ez is az iszlamisták elleni harcban. Ezek fontos célok, ám a, nem, nem, a, a célok nem minden eszközt szentesíthetnek. Sokszor az orvosság rosszabb, mint a baj, amire fölírják. Morgantina asszony, a választások, a parlamenti választások előtt kulcsfontosságú az emberi jogokra felhívjuk a figyelmet, és ezt hangsúlyozzuk. Alelnök asszony, tisztelt kollégák! Ma vitatkozunk Egyiptomról, miután ők elfogadták az új alkotmányukat. Ez pedig egy fontos lépés a politikai előrehaladásban, és az Európai Unió is támogatta ezt. Sajnos a júniusi elnökválasztások nem hoztak stabilitást, és aránytalan volt a hatóságok reakciója. A társadalom egy része eltávolodott a politikától. El kell ítélni az emberi jogok megsértését, és a diákok és újságírók bebörtönzését, ugyanis ez árt a társadalmi és gazdasági környezetnek is. A negatív tendenciák ellenére Egyiptomnak fontos szerepe van regionális szinten, és fontos megjegyezni, hogy az Izrael és Palesztina közötti erőszak megszüntetésében is segített, illetve Líbiával is párbeszédet kezdeményezett. És a Szudánnal kapcsolatos problémák esetében is jelen volt a donorok konferenciáján. Ehhez az egész egyiptomi társadalom támogatására szükség van. Köszönjük. Löhjarik képviselő. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. Az egyiptomi forradalom a demokrácia érdekében robbant ki. A politikai, társadalmi és kulturális támogatás ugyanakkor nincs meg az Európai Unió részéről. Az olyan folyamatokat, mint ez az átalakulás, támogatni kell. Az olyan események, mint a líbiai beavatkozás, az erőszak hullámait indították el, és ezt a harcot nem lehet megnyerni. A tömeges elítélések és az ezt követő ítélet végrehajtások nem elfogadhatók. Ezt a hatalmas országot ugyanakkor a régió kontextusában kell szemlélni, egyfajta világító toronyként működött Egyiptom, és segített a környező országok problémáinak megoldásában, például az izraeli-palesztin konfliktusban is. Egy fenntartható együttfejlődésre van szükség a földközi tenger mindkét oldalán. Köszönöm. Zsoli képviselő. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante. Elnök úr, főképviselő asszony, kedves kollégák! Nem ez az első alkalom, hogy itt az egyiptomi helyzetről beszélünk. Sajnos egyesek még mindig demokratikus átalakulásról beszélnek, ugyanakkor a helyzet egyre csak súlyosbodott. Egyiptomban ma több mint 15 ezer politikai fogoly van, és egyharmaduk vallás nélküli aktivista, és több százan a mi kollégáink az igazságszolgáltatás nem működik függetlenül, és ez az úgynevezett igazságszolgáltatás valójában csak egy vak és közömbös erőszakszervezet, ami az állam parancsait hajtja végre. A közjavak hűtlen kezelésének igen kiterjedt rendszere van, és 25 embert elítéltek, két éves börtönbüntetést kaptak. Az egyetlen bűnük az volt, hogy felhánytorgatták az uralkodó rezsimnek a szabadság ellenes intézkedéseiket. Ez a demokratikus átalakulás nem tett más, csak kioltotta a forradalom által keltett reményeket. Basír képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Egyiptom továbbra is megszenvedi, vagy továbbra is az arab tavasz hatásait éli meg. Jelentősen függ az idegenforgalomtól, bizonyítható, mert én is nemrég jártam ott turistaként. Az instabilitás vagy a veszély bármely jele elűzi a turistákat, és azonnal a szegénységet növeli a kétségbeesést az országban. Sajnálatos módon az idegenforgalom romokban hever. Egy évvel ezelőtt a katona diktatúra halálbüntetést rót ki 188 vádlotra, beleértve újságírókat, politikai ellenzéki tagokat és ártatlan tüntetőket. Ezek a, a, a perek, úgymond perek teljesen szabálytalanok voltak. A nemzetközi szervezetek nagyon csalódást okozó jelentéseket írnak a társadalmi szabadságjog területén Egyiptom a lista végén kullog. Az Open Doors nevű segélyszervezet kimondta, hogy Egyiptomban semmiféle vallásszabadság nincsen. Rémülettel halljuk most, hogy Hosni Mubarak diktátort felmentették az összeesküvés vágya alól, hol a több száz tüntető élete szárda lelkén és hatalmas pénzesz, pénzforrásokat ö, csalt el az országban. Egyiptom kapcsolatai nagyon rosszak, például Etiópiával kapcsolatban. A Nílus vizéhez való hozzáférés ügyében katasztrófa és a helyzet, holott 85%-a a víznek Egyipt, Etiópiából érkezik Egyiptomba. Obermeier képviselő, köszönöm. Először is Mogherini asszonynak a kitartásáért. Az alkotmányról szóló népszavazás 2014-ben a kisebbségek helyzetét nek a javulását eredményezte, főleg a keresztényekét, de sajnos csak papíron, ugyanis a koptok helyzete továbbra is rendkívül nehéz. A jogi eh, és a valós helyzet közt óriási a szakadék, a támadások a kopt egyház ellen mindennaposak, főleg az Aszri térségben drámai a helyzet, ahol koptokat állandóan túlszulejtenek, és más területeken is óriási diszkriminációnak vannak kitéve a jog, a kiképzés, illetve a szociális ellátások terén folyamatosan diszkriminálják a keresztényeket. Éppen ezért 2014 Egyiptom a 25 első ország között áll az üldöztetések szempontjából a világon. A keresztény kisebbségek helyzete rendkívül aggasztó a közelkeleti térségben, és ez Egyiptom helyzetében is így van. A keresztények jogi helyzetét nem biztosítják, és ezt követelményként kellene kimondanunk. Európában, Európának foglalkoznia kellene ezen kisebbségekkel, védelmi funkciót kellene biztosítanunk számukra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Milyen mond. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mogherini asszony. Egyiptom az Európai Uniónak egy nagyon fontos partner a földközi tenger térségében, ahogyan az már elhangzott. Hagyományosan vezető szerepet tölt be az arab országok között, éppen ezért hivatkozási pont volt mindig is. A földközi tenger térségének déli része és a közel-kelet nagyon nehéz időszakot él most meg. Számos konfliktus van most ebben a térségben, elég ha Líbiára gondolunk, az arab-izraeli konfliktus is megoldatlan, a gázai konfliktus, Szíria és Irak helyzete, és egy újabb kihívást jelent az iszlám állam. Éppen ezért Egyiptom továbbra is egy nagyon fontos nemzetközi szereplő. Fontos, hogy együttműködjön velünk a megoldások érdekében, hogy választ adjunk ezen kihívásokra, köztük ugye a dzsihadista terrorizmusra is, amely sajnos ennyire aktuális most. Egyiptomra szükségünk van, hogy stabilitást és békét vigyünk ebbe a térségbe. Tisztelt képviselők, szerintem Egyiptom tisztában van azzal, hogy az Európai Unió egyik alapértéke a jogállamiság, a pluralista demokrácia és a hatalom megosztása, az egyéni szabadságjogok köztük, a mentesség és az egyenlőség számunkra. Ezek egyetemes érvényű értékek, és azt szeretnénk, hogy mások is élvezhessék ezeket Egyiptomban. Az új egyiptomi alkotmány tartalmazza ezen elveket, de sajnos, ahogy már elhangzott, a jogalkotás terén ezeket nem fejlesztették ki, így a végrehajtás nem adott, és továbbra is hatályosak olyan törvények, amelyek nincsenek összhangban ezzel az alkotmányjal. Következésképpen az a parlament, amely majd a márciusi választások után feláll, komoly feladattal kell, hogy szembenézzen a jogalkotás terén. Remélem, hogy ezen választások a párbeszéd és a nyitottság légkörében zajlanak majd, és a lehetőleg inkluzívabbak lesznek. Egyiptom nagyon releváns partnere az Európai Uniónak, támogatnunk kell az átmenet során az országot a demokrácia felé, és az egyiptomi állampolgárokat is segítenünk kell, mert nagyon sok problémával állnak még szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vajde Holzer képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Nincs kétség afelől, az egyiptomi fejlemények Európa szempontjából elementáris jelentőségűek, és nem mindegy, hogy e, vajon mi történik ezzel a hatalmas jelentősi országgal. A stabilitás persze mindenki érdeke, és ezt nagyra kell értékelnünk, azt, hogy Egyiptom ennek érdekében lép. A stabilitás azonban fenntartható módon kell fejlődjön a jelenlegi az az kormány katonai erővel került hatalomra, és rövid távú garanciát nyújt csak. Többé-kevésbé folytatása az arab tavasz eh, óta is folyó elnyomási politikának a civil szervezetek tevékenysége, a szekuláris szervezetek munkája, és a, a, a muzulmán testvérek szervezetét is elnyomja a hatalom látható, hogy a szabad tüntetés, demonstrációk jogától is megfosztják a társadalmat. A gyakorlat is az a gyakorlat is terjed, hogy civileket katonai bíróság elé állítanak. Az összes erre az alapra állított intézkedés hozzárul ahhoz, hogy egyre terjed az elégedetlenség, és ezzel éppen ellenkezőjét érik el annak, amit szeretnének, a stabilitást nevezetesen a stabilitás egyre inkább gyengül. Emlékeznünk kell Egyiptomot arra, hogy népszavazás döntött az alkotmányról, mely kifejezetten kötelezővé teszi, hogy a nemzetközi szerződéseket be kell tartsa az ország. Köszönöm. Jakievics képviselője a szó. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym zwrócić... E, Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmüket a keresztény koptok helyzetére, akik az egyiptom lakosság 10%-át teszik ki, a legnagyobb keresztény kisebbséget alkotva a közel-keleten. Kajróban az elmúlt hónapokban több iskolát, templomot és koptok házai támadták meg. A koptoknak nem jutatnak előre a társadalmi posztokban, a katonaságban, az államigazgatásban sem foglalhatnak el vezető szerepet. A kopt üzleteket X jellel jelölik meg, bélyegzik meg, és úgy tűnik a társadalom egészében mondható, hogy a hatóságok nem tudják megvédeni a kopt kisebbséget. 2013. decemberében egy kopt ö, falut fosztottak ki, és ö, bántalmazták a koptokat. Nem a muzulmán testvérek tették, hanem a, a köz, a maga a hatóságok, illetve hát a, a közigazgatás emberei az iszlám állam fenntartása nevében jártak el. Sajnálatos módon az államigazgatást szint üldözi is a kopt keresztényeket. A nemzetközi közösségnek világosan ki kell mondania, hogy védelemre szorul ez a közösség, meg kell védjük a kopt keresztényeket. Erre hívom föl önt, asszonyom. Viszoka predstavnica. Weigl képviselő. Kedves Mogherini asszony a bevezető nyilatkozatában nagyon helyesen azt mondta, hogy egyensúlyt kell teremteni Egyiptom fontossága között az unió számára, tehát a régióban lévő béke és stabilitás között, illetve beszélt ön az Egyiptommal szemben támasztott elvárásainkról is. Ezeket nem adhatjuk fel, amikor a jogállamról, az emberi jogokról van szó, mind egyéni, mind pedig kollektív szinten. De amikor állásfoglalásokat készítünk, és mondhatnám azt is, hogy a dokumentumunk ezúttal egy kicsit élesebben fogalmaz, mint amire Egyiptom rászolgált jelen pillanatban. Tehát amikor megfogalmazzuk ezeket az állásfoglalásokat, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy egy olyan ország, mint Egyiptom, nagyon fontos számunkra, szükségünk van rá a zűrzavaros közel-keleten. És értékelnünk kell azt, amit ez az ország adni tud nekünk, és hogy segít nekünk a stabilitás megteremtésében és a terrorizmus leküzdésében és Szíriában, ami a másik stratégiai érdekszféránk a kontinensen. Tehát úgy vélem, hogy Egyiptomtól elvárható, hogy demokráciával fejlődjön, hogy végrehajtsa az alkotmányát, és demokratikus választást tartson. Köszönöm. Bojlan. Bojlan képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tegnap hallhattuk, az egyiptomi külügyminiszter azt mondta, hogy lehetséges, hogy kegyelemmel részesül a három Al újságíró. Ugyanakkor Ibrahim Halawi ír tinédzser 2013. augusztusa óta van börtönben. 17 évesen gyermek volt, amikor először őrizetbe vették a kairói tüntetések során, és azóta lelkiismereti fogolyként kezelni, kezeli az Amnesty International sürgős orvosi kezelést, egy lőtt sebb kezelése véget nem kapott meg, bántalmazták, és magánzárkába zárták a börtönben. Háromszor halasztották már el a perét, és még mindig egy tömeges perrel kénytelen szembesülni több mint 400 egyéb személlyel, annak ellenére, hogy nincs ellene való bizonyíték. Szeretném felhasználni ezt az alkalmat, és emlékeztetném a főképviselőt arra kérésemre, hogy vitassa meg Ibrahim helyzetét, és a feltétel nélküli szabadám, szabadon bocsátásáért szálljon síkra. Smith képviselő. Köszönöm, elnök úr. Képviselőtársak, egyetértünk abban, hogy Egyiptom létfontosságú partnerünk, stratégiai partnerünk ebben a régióban, és azt is kimondjuk ebben az állásfoglalásban, hogy nagyon hosszú utat kell még beérni az ország, hogy elérje normáinkat, és kötelességünk, hogy ráhívjuk, felhívjuk a, a, a figyelmet a kormány hibáira. Ezzel tartozunk az egyiptomi népnek, amely az arab tavasz hőse. Az egyiptomi nép nem szabad magára hagynunk. Margarina asszony, nagyra becsülöm hozzászólásait ma este. Remélem, hogy tudjuk majd erősíteni az ön pozícióját az egyiptomi hatósággal való tárgyalásai során. Az újságírók, politikai foglyok, az LGBT szexuális kisebbségek és a civil szervezetek védelme feltétlenül feladat, és a 17-es bekezdésre hívom fel a figyelmet, amikor felhívjuk Egyiptomot, hogy az ENSZ emberjogi mechanizmusokkal működik együtt, és a 6-os bekezdésben felhívjuk Egyiptomot, hogy a római statutumot írja alá, és a nemzetközi bírósága működjön együtt szerintem érdemes erre bátorítani Egyiptomot, remélem, hogy ön is így látja és vállalja ezeket a célokat. Az a fenyegetés, ami a terrorista cselekményekből származik, nagyon sokoldalú. Azok a csoportok, amelyek nagy európai városokban követik el a támadásokat, nem élnek ezekben a városokban. Csak a szomszédos muzulmán országokban vannak szövetségeseik Európa határain. Ha le akarunk számolni ezzel a jelenséggel, akkor segítenünk kellene ezeknek a kormányoknak, hogy megszabaduljanak a dzsihadistáktól a saját országukban. Így ők nem jöhetnek Európába. Segítenünk kell ezeknek az országoknak, hogy megtalálják az arany középutat az emberi jogok védelme és a biztonság között. Az egyik olyan ország, ahol fenyegetettség áll fenn, éppen Egyiptom a dzsihadisták már elraboltak embereket Egyiptomban, és vadásznak a keresztény, illetve a görög ortodox papokra és szerzetesekre. Ezért kell törvényhozással és akár katonai erővel is megküzdeni ezzel a problémával. A terrorizmus bűncselekmény és az emberkereskedelem úgy szintén az. Egy, az Európai Uniónak együtt kell működnie Egyiptommal, ugyanis ez hozzájárulhat az Egyiptomban tapasztalható terrorizmus problémának megoldásához, és így Európában is biztonságban érezhetjük magunkat. Stier képviselő. Köszönöm. Egyértelmű, hogy az Európai Uniónak támogatnia kellene Egyiptom stabilitását és a demokratikus átalakulást az országban. Ez azonban ki kell, hogy egészítse a demokratikus intézmények erősítését, a terrorizmus elleni küzdelem kell, hogy a prioritás legyen. Főleg, ha a stratégiai együttműködés szempontjából vizsgáljuk a helyzetet. A radikalizmus és a terrorizmus a fő fenyegetések, ezek azok, amelyek rövid távon a legjobban fenyegetik Egyiptom fejlődését. Ugyanakkor a rövid távú cél a stabilitás kell, hogy legyen, mert ez stratégiai fontosságú Európa számára is. Biztosítanunk kellene a stabilitást, a biztonságot a világnak ezen térségében. Természetesen vannak demokratikus hiányosságok Egyiptomban. Øh, Koffot képviselő. Köszönöm szépen. Mogherini asszony, hogy említést tett azokról a kihívásokról, amelyekkel Egyiptomban szembesülünk a demokrácia és az emberi jogok területén. Nemrég Egyiptomban jártam, beszéltem politikai pártokkal, a sajtó képviselőivel, agytröztökkel, és a Kairóból érkezett üzenet egyértelmű. A demokráciát és az emberi jogokat és a szólásszabadságot komolyan kell venni. Jelenleg csak annyit mondunk, hogy Al-Sisi elnök elnyomhatja a civil társadalmat, a demokráciát és az emberi jogokat. Mégpedig olyan intenzíven, hogy az emberek nem tudják gyakorolni az alapvető jogaikat, ugyanis ha élnek a szólásszabadság jogával, akkor börtönbe kerülnek. Meg kell mutatnunk, hogy tudunk nekik segíteni. Láttuk azt a helyzetet, amelybe az arab tavasz, a nagyobb nyitottság eljutatta Egyiptomot. Ez most nem más, mint a katonai rezsimek újabb generációja. Egyiptomban fennáll az a veszély, hogy rosszabb lesz a helyzet, mint Mubarak idején. A bűnügyi jogszabály 78. pontja értelmében kell eljárnunk, és senkit nem lehet bebörtönözni. Zahradil képviselőre szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Margarini asszony. Sisi elnök rezsimje nagyon messze van attól, hogy ideális kormányzatnak, rendszernek tekinthessük, ugyanakkor olyan kormány, amely elkerülte a káoszt, a gazdasági szétesést elkerülte, az állam szétesését sikerült megakadályoznia. Az arab tavasz országai a Magreb és mások térségben két lehetőséggel számolhattak egyrészt a kemény kezű kormányok lehetősége nyílt meg előttük, ezt látjuk Sziszi kormányában, a másik pedig a, olyan parlamentek és rendszerek létrejötte, amely az ideológiai iszlám kezére játszotta a társadalmat. Ilyet láthatunk többet is a térségben. Törökország is jó példája lehet ennek az útnak. Hogyha a demokrácia alakul ki, az mindenképpen jobb, ám az egyik úton sem jön létre egy nyugati demokrácia modellje, amit mi európaiak várhatnánk, és várunk sok esetben az emberi jogok érvényesülése terén is. Ám relatíve még mindig jobbak ezek az utak, mint ami történt Irakban, Szíriában vagy Líbiában. Tehát legyünk pragmatikusak, lássuk reálisan a térség helyzetét, és kérem, hogy Magantini asszony ön is ebben a szellemben értékelje az egyiptomi történéseket. Bermejo. López Bermejo képviselő. Több millió egyiptomi állampolgár foglalt el a Takrir teret és Egyiptom más közhelyeit is szabadságért tüntetve. Négy évvel később azt láthatjuk, hogy elnyomás van az országban, több mint 800 haltak meg a ravatéri elnyomás kapcsán, és több ezer embert ítéltek halára az ellenzékieket, a szakszervezeti képviselőket, aktivistákat, diákokat börtönbe vetnek a nemekkel összefüggő kérdések miatt. Al-Sisi elnököt arra hívjuk fel, hogy az imámokat mérsékelje, és fel kell tartóztatni a mészárlásokat. Így Egyiptomot arra szólítjuk fel, hogy a palesztinok, a bőntről vetett palesztinok helyzetén is enyhítsen. Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet az emberi jogok jogsértései felett, holott út stratégiai okokra hivatkoznak. Az egyiptomi helyzet továbbra is finanszírozást kap az Egyesült Államoktól. Az IMF az, egyéb, az Európai Unióval úgy tűnik, hogy inkább a szabadkereskedelem elmélyítésén dolgozik. Ugyanakkor ez a múlté kell, hogy legyen, nem szabad, hogy megismétlődjön a történelem. Egyiptom jövője az egyiptomi nép kezében kell, hogy legyen, el kell kerülni a beavatkozást, és ez a beavatkozás az EU részéről sem érkezhet. Köszönöm. Köszönöm, Buchner képviselője szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. Egyiptomban jelen pillanatban az emberi jogokat drámai módon lábbal tiporják, ezért holnap döntenünk kell az állásfoglalásban. Ez azonban önmagában nem elég. A helyzet úgy áll, hogy a muzulmán testvérek minden erejükkel arra törekednek, hogy kormányra jussanak. Fegyveres tüntetéseket folytatnak, embereket ölnek meg, rabolnak el. Még ennél is fontosabb, az a tény, hogy az egyiptom lakosság jelentős része éhezik. Ez pedig a muzulmán testvériség malmára hajtja a vizet, hiszen ők legalább minimális segítséget tudnak nyújtani a legszegényebbeknek, és így támogatást nyerhetnek. Ezért sürgetően kérem, hogy ne maradjunk meg ennél az állásfoglalásnál, mert akkor nem érünk el semmit. A feladat az, hogy a nehézségek okaival foglalkozzunk, és segítsük a kormányt abban, hogy a gazdaságot be tudja indítani. Ezért csürgetően kérem önt, főképviselő asszony, vizsgálja meg a helyzetet, nyújtson eszközöket arra, néz, arra vonatkozóan, hogy a gazdaság ismét beindítható legyen Egyiptomban, és fellendüljön. Venta képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Önkényes letartóztatások, kínzás, és bizonyítékok vannak rá, hogy az emberi jogi helyzet Egyiptomban egyre romlik. Tapasztalataink vannak arról, hogy a rendőrség és a hadsereg is végez letartóztatásokat. És ezt a demokrácia is megszenvedte. Tömeges tárgyalások halálos ítéletekkel, és nagyon sok esetben akiket megvádoltak, azok jelen sem voltak a tárgyalásokon. És az ügyvédeik sem tudták őket megfelelően védeni. Az egyiptomi igazságszolgáltatás tehát bizonyítékát adta annak, hogy nem működik megfelelően. Az elmúlt évben számos válságos helyzettel kellett megbírkoznunk, és az alapvető jogok is sok alkalommal sérültek. És az emberi jogok területén sem elfogadható az, ami jelenleg történik. Kulcsfontosságú lenne, hogy határozott lépéseket tegyünk. Először is minden emberi jogi jogsértést ki kellene vizsgálni. Kán képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. A katonai hatalomátvétel után az emberi jogsértések száma rémisztő méreteket öltött. A jelenlegi elnök Sisi az egyiptomiak demokratikus útját elakasztotta, és a naponta, nap-napra rontja az ország helyetét, a radikálisok mára hagyja a vizet. A Sisi által vezetett politika egyre nagyobb támogatást ad az ISIS-nak ami együttomban történik, annak hatása lesz a teljes közel-keletre, a szélesebb körű térségre. A, az emberek kínzása, börtönbevétele, megölése, az újságírók üldözése, különösen az Al Jazeera három riporterének börtönbe jutatása, akiket azonnal szabadon kell bocsátani szerintem, rendszeressé váltak Egyiptomban. A zaklatás is azok, akik az emberek sértéseket felelősek, azokat bíróságért kell állítani. Az EU nem hunyhat szemet e történések felett. Meg kell ragadjuk minden eszköz, hogy megállítsuk ezeket a folyamatokat, szolgatást kell vállalnunk az elítéletekkel szemben, és segítenünk kell a civil társadalmat Egyiptomban. Csak egy igazi prolista társadalom felépítése révén biztosíthatjuk azt, hogy hosszú távú stabilitás és biztonság jön létre ebben az országban. Köszönöm. уважаеми господин председателстващ уважаеми колеги уважаема госпожо комисар! ситуацията в египет. kedves kollégák tisztelt főképviselő asszony! miután az arab tavasz néven ismert felkelés kitört ez átalakult egy hosszú iszlamista téllé és joggal tarthatunk attól, hogy a szélsőséges muzulmánok teljesen átveszik az uralmat e fölött fegyveres muzulmán csoportokkal szoros kapcsolatot ápolnak egyesek Egyiptomban, és ez veszélyt jelent az egész térségre. És több százezer keresztényt gyilkoltak már meg, és a keresztények ma is veszélyben vannak. És egész Európára és Izraelre is veszélyt jelent ez az iszlám szélsőséges fellépés, és a, a Hamas, a Boko Haram, az al és mások is ide tartoznak. Nagyon fontos, még, még Erdogan elnök is kapcsolatot ápol ezekkel az iszlamistákkal. Az a kérdés, hogy a főképviselő mit tud ezzel tenni. Köszönöm a figyelmet. Honorable Viegas. Viegas képviselő. Négy év telt el úgy, hogy komoly atrocitásokat követtek el a lakossággal szemben, azok, akik tulajdonképpen mindig is uralkodtak Egyiptomban. Az egyiptomi hadsereg gyakorlatilag a leghatalmasabb intézménye az országnak, és a nyugat ezt tudja. Nem véletlen, hogy ilyen hosszú ideig támogatta a rendszert az Egyesült Államok 1,8 milliárd dollárral már évtizedek óta évente. Ugyanakkor a kormány a, amikor ellátja a hadseregét, a az ország, a lakosság a szociális jogokat és kenyeret akart. Fontos, hogy saját maga döntsön a jogairól, és nem a, nem, a, ne, ne a nyugati érdekek szabályozzák a kérdést. Gambusz képviselő. Tisztelt elnök úr! egy nép forradalom megdöntötte Mubarakot, és Egyiptom csatlakozott az arab tavaszhoz, egy olyan tavasz, amely után nem a nyár jött. A valóság rendkívül összetett, és nem kínálkoznak egyszerű megoldások. Az egyiptomi társadalom Mubarak idején is összetett volt, komplex, most is Morsi és al idejében is az. Egyiptom mindig is az Európai Unió barátja volt ugyanakkor, ugyanis mindig mérsékelt ország volt és egyensúlyt képviselt, és összhangban volt az Európai Unió közelkeleti céljaival is. Ez nem jelenti persze azt, hogy bizonyos intézkedések, amelyek alássák az emberi jogokat és a szabadságokat, nem követelnék meg azt, hogy felemeljük hangunkat, hogy Egyiptom visszálljon a demokratikus útra és a jogállamiság ösvényére, éppen ellenkezőleg. Meg kell, hogy tudjuk mondani ezt Egyiptomnak úgy, ahogyan ezt egy barátnak mondanák, de meg kell, hogy értsük, hogy a barát továbbra is barát maradjon, sőt jobb barát legyen, ha ez lehetséges. Van egy szomszédságprogram, amelyet tartalommal kell megtölteni. Értem a parlament aggodalmait, az események alakulásával kapcsolatban, ugyanúgy, ahogyan látom azt is, hogy bizonyos jelek javulásra utalnak. Így például a választások egy lehetőséget rejtenek. Ugyanakkor kétségeim vannak egy harmadik állásfoglással kapcsolatban, ez már a harmadik lenne egy év alatt az egyiptomi helyzetről, főleg most kétlem, hogy ez szükséges lenne. Támogatni kell Egyiptomot, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy demokráciává váljon, ahogyan azt a világ más térségeiben is megtesszük, támogatunk. De nem szabad, hogy a mérsékelt erők motorját tönkre tegyük, mert Egyiptom mérsékelt erő kell, hogy legyen a térségben. Köszönöm. Széri. Pánceri képviselője szó. Köszönöm szépen. Mindannyian jól tudjuk, hogy Egyiptom kulcs fontosságú szerepője a teljes térségnek, képes lehet arra a jövőben, hogy rendkívül fontos szerepet töltsön be, és helyzeténél fogva egyre érzékenyebb, a, kényesebb a helyzete. Döntő fontosságú az, hogy a demokratikus átalakulás jó irányba menjen Egyiptomban, ez a legjobb válasz a mostani kihívásokra, a terrorizmus elleni harcra is ez a legjobb gyógyszer. A konszolidálni kell az emberi jogokat, a demokratikus jogokat és általában a demokráciát. Ez nem mehet ezen jogok tagadása útján. Egyiptom el kell fogadja a demokratikus elveket, ez lehet a jövő záloga. Brigálszó Rúas képviselő, köszönöm. Egyiptom rendkívül fontos, és éppen ezért egyértelmű, hogy nyomon követjük az agasztó helyzetet. Ez egy szekuláris állam, vannak még problémák a januári forradalom után. A fiatalokat sújtja a munkanélküliség, a nőket is, továbbra is nagyon nagy mértékű a szegénység, az írástudatlanság. Ezek mind aggodalomra adnak okot a nemzetközi közösség részéről, a jogállamiság, helyzete is aggasztó a legnépesebb arab államban. Ugyanakkor vannak reménykeltő jelek, természetesen ugye a választásokat figyelemmel kell kísérnünk, ez mindig egy jó pillanat arra, hogy újabb lehetőségek tárulkozzanak fel a politikai porondon, és pontosan erre számítunk. Így növekedhet 2015-ben a GDP 3%-nél magasabb értékkel. Reméljük, hogy az egyetemes értékeket is tiszteletben tartják az egyiptomi hatóságok, és persze arra számítunk, hogy az Európai Unió a főképviselőasszony által figyelemmel kíséri majd a választások folyamatát és a szomszédságpolitikát. Köszönöm. Gomes. Gómez képviselő. Az egyiptomi vezető szerepnek döntenie kell, vagy a nemzetközi közösség részévé válik a közel-keleten és Észak-Afrikában, vagy továbbra is egy olyan állam akar lenni, amely elnyomja az embereket, beleértve az Al Jazeera újságíróit, az aktivistákat, a homoszexuálisokat, az emberi jogi jogvédőket, mint ahogyan azt a korrupt Mubarak idején tették lehet, hogy van egy alkotmány, ami az emberi jogokról, a kisebbségi jogokról, a nők jogairól beszél, de ez az alkotmány ez nem érvényesül a valóságban, ugyanis ugyanígy lábbal tiporják a jogokat, az igazságszolgáltatás sem működik, és nem független fontos lenne, hogy erős legyen Egyiptom, hiteles, de ezt nem lehet elérni úgy, hogyha megfojtjuk a demokráciát, hanem éppen ellenkezőleg minden egyes Mubarak után jön egy Morsi, és előbb-utóbb ez be fog következni. Éppen ezért az európai választás az, hogy többet többért, ennek van egy másik oldala is, kevesebbet kevesebbért. A földközi tenger térségében és más térségeken is szembe kell szállnunk az iszlamizmussal. Ugye a Tahrir téren felszólaltak a szabadságért, de most a szabadságokat ICC kormánya elnémította. Teo Kérius képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy demokratikus hiány van Egyiptomban. Holott nagyon fontos szerepet tölthetne be az ország az arab világban és a földközi térségében. Fontos partnere az Uniónak ez az ország ma együtt harcol Egyiptom velünk és az Egyesült Államokkal terrorizmus ellen, stabilizátor lehetne Izraellel, Ciprussal, Görögországgal együtt a teljes térségben. Nagyon fontos partner a fejlesztés és biztonság szempontjából, tehát ez az ország különösen a most kell erre gondoljunk, amíg az Európai Unió politikai beruházása úgy tűnik a egyre, egyre elvaduló Törökországban nem térülnek meg, összeomlani látszik Törökországgal való kapcsolatunk. Ez még fontosabbá tesz Egyiptomot, az Európai Unió számára, és az iszlámisták terve ellen kell fellépnünk a demokratikus intézmények erősítésével és a vallásszabadság erősítésével. Persze senki sem ö, ö, szeplőtlen, Európai Unióban is vannak demokrácia hiányok és deficitek. Egyiptomnak szüksége az Európai Unió támogatására ugyanakkor, annak érdekében, hogy a demokráciáját kiépíthesse, megerősíthesse az ország stabilitása, a demokráciát erősítheti, az emberi jogokat, a terrorizmus elleni harcot régió stabilitásának záloga lehet. Uh, uh, Jill képviselő, köszönöm, elnök úr. Ahogy ma már hallottuk, a korábbi elnök Mubarak ellen ez az utolsó vád, miután a korábbiakat érvénytelennek nyilvánították. A mostani elnök alatt több százakat ítéltek halára tömegtárgyalásokon, letartóztatták a békésen tüntetőket, és más módon is elnyomták az embereket. 2013. augusztusában rengeteg békés tüntetőt öltek meg. De a Tiananmen téren, ami, ahol hasonlók történtek, ott legalább a tér nevét megjegyezték az emberek, itt azonban őrájuk senki sem emlékszik. Az egyiptomiak mellett az európaiak szolidaritására is szükség van. Meg szeretném kérdezni a főképviselőt, hogy a nyugati technológia és felszerelések lehetővé teszik, hogy elnyomják ezzel az embereket. Felmerül a kérdés, hogy érdemes -e ezeket exportálni az olyan országokba, mint Egyiptom. Köszönöm. Honorable Makovei. Makovei képviselője szó, parancsoljon. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Az elmúlt év során Egyiptomban több mint 16 ezer embert ö, zártak börtönbe, még olyanokat, akik csak pusztán tüntettek az utcán, sokukat halára ítéltek. Tömeges ítéleteket mondanak ki a bíróságok, egyre inkább újságírőket vetnek börtönre, mint jól tudjuk, és a lakosság jelentős része éhezik és nem, nincs semmiféle egészségügyi ellátás számukra. Abszolút elfogadhatatlan helyzet ez. Keményen kell fogalmazzunk Egyiptommal szemben, segítve az egyiptomi hatóságokat, nem csak akkor, ha tiszteletben tartják az emberi jogokat, és véget vetnek a halálos ítéleteknek, az emberek kivégzésének, és el, ha szabadon bocsátják a politikai foglyokat. Egyiptom nagyon fontos partner, és ha ez így van, ahogy olyan sokan mondják e, e házban, akkor gondolunk kell az, emberi, az emberekre is, azokra az egyénekre, akiknek szüksége van ránk a segítségünkre, hogy túléljék ezt a helyzetet. L'alto rappresentante, viceprezidente Mogherini. Most pedig zárásképp átadom a szót Mogherini főképviselő asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek a vitát, és azt is, hogy többen méltatták a jelenlétemet a plenárison. Azt kell mondjam, hogy a 9. órában érdemes már áttekinteni az elhangzottakat, nem csak önöknek, hanem eh, nekem is. Nem tudom, hogy eh, önök hogyan gondolják ezt, de számomra ez eh, nem egy kötelesség, hanem gyakran nagyon érdekes és élvezetes a vita hallgatása, ugyanis szerintem nagyon hasznos és nagyon sokat segít az én munkámban és hadd mondjam el azt is, hogy még holnap délelőtt is itt leszek, tehát akik itt maradnak, azokkal még találkozhatunk. Tehát amikor a meghallgatás alatt azt mondtam, hogy együtt fogok működni a parlamenttel, azt komolyan gondoltam, tehát ezért nem is számítok bókokra. Ez a kötelességem, szerintem ez teljesen normális, de arra szeretném kérni az elnökséget, hogy a jövőben észszerűbben szervezze a parlamenti munkát, csak a hatékonyság érdekében. Miután elmondtam ezt, áttérnék erre a vitára, ami a harmadik volt már ebben a sorban. Azt gondolom, hogy ez jól mutatja az egyensúlyt két különböző dolog között. Egyrésztről itt van az a regionális szerep, amelyet Egyiptom be tud tölteni, és betöltött már a múltban is a közelkeleti folyamatban, és amelyet még jobban is be tudna tölteni, de vannak más témák is a saját ügyeink. Aztán itt van Egyiptom belső átalakulása, amelyben segítenünk kell, és ösztönöznünk kell őket arra, hogy a megfelelő irányba mozduljanak el, de minden mellett tiszteletben kell tartani saját elkötelezettségüket, saját alkotmányukat is. És nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy az arab tavasz iszlám téllé hűlt. Először is az iszlám tél nem annyira jellemző Egyiptomban. Nevezhetnénk talán ősznek, de semmiképpen sem télnek. És amikor ezeket a kategóriákat országokra húzzuk rá, akkor nem vagyunk valami nagyvonalúak, ugyanis Európának évtizedekre, ha ugyan nem évszázadokra volt szüksége ahhoz, hogy átalakulásokat vigyünk véghez. És a mi fejlődési folyamatunk is fájdalmas volt, és nem is mindig egyértelmű. A történelem az már csak ilyen, nehéz elképzelni, hogy mi lesz majd a végeredmény. De nem szabad elveszettnek tekinteni egy olyan évszakot, ami nagyon reménykeltő és bátorító volt. És sokan azt mondanák, hogy itt valódi sikertörténetek zajlottak, intézményi átalakulás is történt, mint például Tunézia esetében, illetve sok esetben olyan civil társadalmi mozgalmak törtek fel, amelyek valódi értéket teremtenek a társadalom és az egész ország számára. Tehát szerintem mindenképpen összetettebb kontextusban kell megvizsgálni a helyzetet. Nem fogok válaszolni az összes kérdésre, amelyet feltettek, hiszen az még 9 órát venne igénybe, de két dolgot mindenképpen szeretnék megemlíteni. Egyrésztről volt egy konkrét eset, amelyet egy olyan képviselő tett fel, aki már elhagyta a termet, de mégis szeretnék erre válaszolni, mert tegnap előtt Dublinban tárgyaltunk erről, Ibrahim Alava ügyéről van szó, ő ír állampolgár, és Egyiptomban tartják jelenleg fogva. Szerettem volna kitérni arra, hogy követem személyesen ezt az ügyet, nem csak a hatóságok, hanem az ír kollégákon keresztül is. És az a kérdés is elhangzott, hogy ezt vagy azt a kérdést felvetettem el az egyiptomi hatóságoknak, csak hogy tájékoztassak erről mindenkit, ebben az első két hónapban még nem tartottam hivatalos találkozót az egyiptomi hatóságokkal. Az elnökkel és a külügyminiszterrel találkoztam, akkor még különböző, akkor még más pozícióban voltam, de a mostani minőségemben még nem. De természetesen vannak üzenetek, amelyeket átadunk a szolgálataink révén, de szeretném mindenkivel közölni azt a hírt, hogy igen, terveim szerint nem sokára hivatalosan is találkozni fogok az egyiptomi hatóságokkal ugyanis a képviselők nagy többségének javaslata szerint meg kell találnunk a bátorítás és az elkötelezés közötti egyensúlyt, ahogy azt Egyiptomban már eddig is próbáltuk. sette proposte di risoluzione a conclusione della discussione. Alelnök asszony hét állásfoglalást vitattunk meg, és most lezárjuk ezzel kapcsolatos vitát. 12.30-kor fogunk holnap erről szavazni. Köszönöm szépen Mogherini asszonynak a mai munkáját. Létfontosságú számunkra az a kapcsolat, amelyet önnel és a